Dear colleagues! Kedves kollégák! Eljött az ideje, hogy megkezdjük az ülést, mert hogy nagyon sok tennivalónk van. És sok szavazni való. Lady and... Uh... Kezdhetjük is. Mielőtt azonban elkezdenénk, szeretnék üdvözölni a csoportot az én szűke pátriámból. Üdvözlöm Önöket a szabadásom. Most pedig a 9-es napendi pont következik, a triológusra való felhatalmazás a 2016 költségvetés tárgyában, Lavia jelentés egy vélemény. Kezdjük tehát a szavazással. Egyes módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Kettes. Három részben. Első rész. Mellette. Ellene tartózkodó, elfogadtuk. Második rész, mellette, második rész, el, mellette, ellene, nézzük meg géppel. Avete votato tutti? Mindenki szavazott. Avete votato tutti il Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Nézzük a harmadik részt. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes módosító mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. Avete votato tutti? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. elfogadva. Nézzük az egyes kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hatos módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hetes módosító, három részben, első rész, mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Harmadik rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 9-es módosító mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Tízes módosító, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. tizenegyes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Tizenkettes, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 13-as mellette. Ellene. Tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott? Egy függetlennel több van, mint amennyien jogosultak lennének. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kettes kompromisszumos. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Nézzük meg most elektronikus szavazással a véleménytervezet egészét. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Votiamo adesso. Szavazzunk most a tízes napi rendi pontról. Elektronikus szavazás következik. Itt arról van szó, hogy megnyissuk az intézményközi tárgyalásokat az eljárási szabályzat 73. cikke alapján az élelmiszeris takarmányjog tárgyában hivatalos ellenőrzés. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. térjünk át most következő szavazásra. 11-es pont, erőforrás hatékonyság, elmozdulás a körforgásos gazdaság felé, a jelentéstevő Pieti Kajnán kolléga. Kezdjük is meg a szavazást. A hármas kompromisszummal ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Nézzük meg az egyes paragrafust. Itre részéről mellette ellene tartózkodás elutasítva. A 70-es következik mellette ellene tartózkodás elutasítva. 71-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 4-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes paragrafus, nem, elnézést. A 78-asról kell szavaznunk Dali kolléga tollából, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kettes paragrafus, az ITRE szakbizottság részéről ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 3-as paragrafus 1-es rész, ittre szakbizottság mellette ellene tartózkodás elfogadva. 82-es, 83-asról szavazunk azonosak, mellettük, ellenük, tartózkodás elfogadva. 84-est visszavonták, 85-ösről szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 86-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 87-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 88-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 5-ös kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 89-es Molnár korig a tollából mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hatos kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es paragrafus EMP szakbizottság mellette ellene elutasítva. kitartózkodik elutasítva. 99-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 100-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 101-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 107-es mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 103-as elnézést. Most a 14-es paragrafus az emple következik, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 7-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. hármas paragrafus, empl, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Négyes paragrafus, empl, mellette, ellene, ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást elutasítva. Nézzük meg az ötös paragrafust, EMPL szakbizottság mellette ellene, tartózkodás elutasítva. Hatos paragrafus M szakbizottság mellette ellene, tartózkodás elutasítva. Nyolcas paragrafus M szakbizottság mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 9-es paragrafus M szakbizottság mellette ellene tartózkodással utasítva ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva. 10-es paragrafus M plusz szakbizottság mellette ellene tartózkodás elutasítva. 108-as módosító mellette ellene tartózkodás. Azt mondanám, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást, elfogadva. Szavazzunk most a 109-es módosítóról mellette ellene tartózkodás elfogadva. 111-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 112-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 114-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 8-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18-as paragrafus Emplő szakbizottság, ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 136 as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 135-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 155-ös módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 156-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 157-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 158-as mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 159-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. es kompromisszumosról szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 175-ös, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 176-os mellette ellene ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. elutasítottuk nagy többséggel. es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nézzük meg most a 183-as módosítót mellette ellene tartózkodás elutasítva. 184-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 12-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 194-es, 195-ös azonosak, mellettük, ellenük, tartózkodás elfogadva. 196-os, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 13-as kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Most pedig a hatos paragrafusról kell szavaznunk az ITRA szakbizottság részéről. Egyes rész, az Eco Design End szavak nélkül a szöveg, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Most pedig a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 tartózkodás elfogadva. Nézzük meg most a 219-est mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást elutasítva. 221-es módosító mellette, ellene tartózkodás. A szocialisták szavazó magatartását nem értette, mellette vannak, jó, akkor elfogadtuk. Nem emelték fel a kezüket, elnézésüket kérem. 222-es módosító, mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 15-ös kompromisszumos, mellette ellene, tartózkodás elfogadva. Nézzük meg most a 228-as módosítót egy kiegészítéssel. Ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Nézzük meg a 234-es, 235-ös azonos módosítókat mellettük, ellenük, tartózkodás, ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elutasítva. Nézzük meg a 14-es paragrafus harmadik részét, az ittre véleményből ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 16-os kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 17-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 246-os mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elutasítva. 249-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kompromisszumos következik a 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 253-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 255-ös módosító 254-es elnézést, csak az első részről szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogad, elutasítva. A második rész okafogyott tevelt. a 200 a 19-es kompromisszumosról szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 51-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 252-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Nézzük meg most az ötös paragrafus első részét, az ITRE véleményből, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Egyes paragrafus első rész az EMPL szakbizottság véleményéből mellette ellene tartózkodás elutasítva. 20-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig térjünk át a 13-as paragrafus második részére az ITRE véleményből ki van mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást, elutasítva. 200 84-es, Turmes kolléga tollából, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nézzük meg a 287-est, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 292-es két részben, első rész mellette ellene, tartózkodás elfogadva a második rész, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. ...293-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 296-os módosító mellette ellene tartózkodás ellenőrzők elektronikusan. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elutasítva. 297-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 299-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 300-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 303-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 304-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 305-ös mellette elnézést. Oké. Okay. Dobbiamo, we have to vote also. Szavaznunk kell az Inter Szabbizottság 9-es bekezdésről. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. 305-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 306 Hatos mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 21-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nézzük meg a 13-as paragrafust az M szakbizottság részéről mellette ellene tartózkodás elutasítva. 15-ös paragrafus M szakbizottság mellette ellene tartózkodás elutasítva. 7-es paragrafus első rész itt a szakbizottság mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tízes paragrafus ITRE szakbizottság mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást, elutasítva. 13-as paragrafus első részítve szakbizottság mellette ellene tartózkodás elutasítva. 14-es paragrafus első rész ITRE mellette ellene tartózkodás elutasítva. Szavazzunk most a 22-es kompromisszumosról mellette ellene tartózkodás elfogadva. 320-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 321-es mellette ellene tartózkodás ellenőrzük elektronikusan. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást, elutasítva. Nézzük meg most a 322-es módosítót mellette ellene tartózkodás elutasítva. 323-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 325-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 23-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nézzük meg most a 329-es, 330-as módosítókat, ezek azonosak, ki van mellettük, ellenük, tartózkodás elutasítva. 17-es paragrafus ITRE szakbizottság mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 24-es kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 335-ös módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 336-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 337-es mellette ellene tartózkodás ellenőrzők elektronikusan. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 25-ös kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 8-as paragrafus ITRE szakbizottság mellette ellene tartózkodás elutasítva. 345-ös módosító mellette ellene tartózkodás nem láttam a kezeket. 345-ös ki van mellette, elfogadva. 72-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 346-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 26-os kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 354-es kompatibilis a kompromisszumossal mellette ellene tartózkodás elutasítva. 347-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 351-es, 349-es ellenőrzés mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük elektronikusan. A szocialistáktól egyen, egyel többen vannak. Matthias, egy szocialistával több van. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást elutasítva. 27-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 28-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 362-es és 473-as azonosak mellettük ellenük tartózkodás elutasítva. 363-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 366-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 367-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 29-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 393-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 375-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 76-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 377-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 378-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 379-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 380-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 30-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nézzük meg most a 390-es módosítót mellette ellene tartózkodás elfogadva. 391-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 392-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 394-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 395-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 396-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 397-es két részben első rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Most pedig nézzük meg a 307-est, mert a második részről nem szavazhatunk, mivel az elsőt elutasítottuk. 307-es módosító mellette senki ellene tartózkodás elutasítva. Nézzük meg most a 13-as bekezdés harmadik részét ITRE szakbizottság mellette ellene tartózkodás elutasítva. 18-as paragrafus ITRE szakbizottság mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19 as paragrafus ITRE szakbizottság mellette ellene tartózkodás elutasítva. 31-es kompromisszumos mellette ellene, tartózkodás elfogadva. Lépjünk át most a ellenőrizzük az előzőt. Akkor ellenőrizzük a 31-es kompromisszumost. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Szavazzunk most a 16-os bekezdésről, az EMP szakbizottság véleményéből mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 17-es paragrafus mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 16-os paragrafus ITRE szakbizottság mellette ellene tartózkodás elutasítva. 11-es paragrafus ITRE szakbizottság mellette ellene tartózkodás elutasítva. 12-es paragrafus ITRE szakbizottság mellette ellene tartózkodás elutasítva. Nézzük meg most a 409-est mellette ellene tartózkodás elutasítva. 410 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Első része következik a 20-as paragrafusnak, ittre szakbizottság mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-es paragrafus empl szakbizottság mellette ellene tartózkodás elutasítva. 411-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második része következik a hetes bekezdésnek, ITRE szakbizottság mellette ellene tartózkodás elutasítva. 412-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 413-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 414-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 415-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 4 x 16 os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 4 x 17 es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 32-es kompromisszum első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 32-es kompromisszumos második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 427-es módosító mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást elutasítva. 33-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nézzük meg a 437-es Leinen kolléga tollából mellette ellene tartózkodás elutasítva. 438-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 439-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 34-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 444-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 445-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 446-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 35-ös kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nézzük meg most a hetes paragrafust az Emple szakbizottság véleményéből mellette ellene tartózkodás elutasítva. Első rész 21-es paragrafus IPRE szakbizottság mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hármas rész 21-es paragrafus IPRE szakbizottság mellette ellene tartózkodás elfogadva. 24, 22-es paragrafus ittre, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 24-es paragrafus ittre, mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizők elektronikusan. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Következik a 456-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 457-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 459-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 36-os kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 467-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 468-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 469-es, 470-es módosítók E, mellettük, ellenük, tartózkodás elutasítva. 471-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 472-es mellette, ellene, ellenőrizzük elektronikusan. stop. <laughs> doesn't stop. Stop. Okay. okay. Now we can vote. Avete votato tutti? Mindenki szavazott? Felzárom a szavazást. Elfogadva. Nézzük meg a 474-est mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 475-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 477-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 476-os mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 478-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Most pedig nézzük meg az egyes módosítót, Caputo mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva. 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os azonosak mellettük, ellenük tartózkodás elfogadva. 8-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 7-es és 9-es mellettük, ellenük tartózkodás elfogadva. 10-es és 55-ös mellettük, ellenük tartózkodás elfogadva. 11-es és 12-es mellettük, ellenük, tartózkodás elfogadva. 1-es kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Nézzük meg most a 23-as és 24-es módosítókat azonosak mellettük, ellenük, tartózkodás elfogadva. 25-ös módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Kettes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 36-os módosító mellette. Sorry, dobbiamo votare la seconda. Elnézést, a 31-es módosító Paulucci Bonafé második részéről mellette ellene tartózkodás, mert ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 36-os módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 37-38-as módosítók mellettük, ellenük, tartózkodás elfogadva. 39-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 40-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 41-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 42-es mellette ellene tartózkodás el, elfogadva. 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 44-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 45-ös, 46-os módosítók mellettük ellenük tartózkodás elfogadva. 47-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 48-as mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadva. 49-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 50-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 51-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 52-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 53-as módosító mellette, ellene, tartózkodás a néppárt mellette van, elfogadva. Ötven négyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 56-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 57-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 58-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva 59-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 60-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva 61-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 62-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva és most pedig végre elérkeztünk az elektronikus szavazáshoz a szöveg egészéről. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Approvato. Complimenti alla relatrice. Miss Pietikainen. Pietikainen asszony. Folyó aplós. Köszönöm szépen a tapsot, de ö, szeretném én meg megköszönni árnyékelodóim munkáját, és minden ö, lényegileg hozzászóló, hozzájáruló kollégám munkáját. Nagyon konstruktív munka áll mögöttünk, még akkor is, hogyha voltak kisebb, meg nagyobb nézetkülönbségeink menet közben, de még egyszer köszönöm minden képviselőtársamnak és árnyékelődőmnek a munkát. Sziepa, you have, you have to learn Italian. Sziepa, meg kell tanulni olaszul. Okay, we can go to the next point. Menjünk a következő napirendi pontunkra, a szavazás a fenntartható városi mobilitás témájában. Evi képviselőtársunk jelentéstevő. Siete pronti, possiamo iniziare. Iniziamo col... Hiszen vannak, elkezdhetjük. Az egyes kompromisszumos következik. Ki támogatja az egyes kompromisszumost? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elfogadva. 50-es módosító két részben. Ki van mellette? Ki tartózkodik elutasítva. 51-es módosító. Ki van mellette, ellene, ki tartózkodik elfogadva. 52-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Nézzük meg most a kettes kompromisszumost, ki van mellette, ellene, ki tartózkodik elfogadva. Hármas kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Nézzük meg az ötös kompromisszumost mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Nézzük meg a 67-es módosítót mellette ellene tartózkodás elutasítva. Négyes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nézzük meg az 56-os módosítót Ulrich Müller tollából mellette ellene tartózkodás néppárt mellette elfogadva. 100-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hetes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 107-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 109-es módosító mellette ellene tartózkodás ellenőrizik elektronikusan. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadva. 9-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 10-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 114-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 118-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 11-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tizenkettes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 37-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 41-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Záró szavazás következik, elektronikus szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadva. Now we can vote the item 13 in our agenda. That is 13-as napirendi pontról szavazhatunk. Ez a LINZ jelentés a gyógyszeres takarmányok előállításáról. Ha mindenki készen áll, akkor kezdhetjük is a szavazást. 19-es módosító, tömbben elnézést akkor szavazzunk tömbben 19-es, 76-os, 77-es, 220, 221, 222, 224, 230 és, 200 és 38-as módosítókról szavazunk. Ki van mellettük? Ellenük? Tartózkodás elutasítva. os módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tömmel szavazunk a 157-es, 158-as, 18-as és 111-es módosítókról ki van mellettük, ellenük tartózkodás elutasítva. tömbben szavazunk a 20-as, 159-es, 112-es és 173-as módosítókról ki van mellettük, ellenük, tartózkodás elutasítva. Hármas kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Most pedig nézzük meg a második részét a 84-es módosítónak Müller kolléga tollából. Ez egy kiegészítés, ki van mellette, szóbeli módosítóval az ALDE részéről. Van-e kifogás a szóbelivel szemben? Nincs. Akkor szavazzunk a második részről a szóbeli módosítóval mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. Nézzük meg most a 86-ost, mellette ellene tartózkodás elfogadva tömbben szavazunk a 88-asról és a 94-esről mellettük, ellenük, tartózkodás elutasítva. 91-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 92-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 95-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Együtt szavazunk a 97-es, 98-as módosítókról mellettük, ellenük, tartózkodás elfogadva. 99-100-as azonosak mellettük, ellenük, tartózkodás elfogadva. Tömbben szavazunk a 89-es és 90-es módosítókról mellettük, ellenük, tartózkodás elutasítva. Mint a 8-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. False, false, nine. 105, 106. We have to vote amendment 9. A 9-es módosítóról is szavaznunk kell. 105 105-ös 6-ossal azonosak, ki van mellettük? Contro. Ellenük tartózkodás elfogadva. Votiamo gli emendamenti 10. 10-es módosító, 107-108 mellettük, ellenük tartózkodás elfogadva. 11 es 100 910 es azonosak mellettük, ellenük, tartózkodás elfogadva. Nézzük meg most az első részét a 113-as módosítónak, a második rész az nem befogadható, mivel kívül van a hatályán ennek a javaslatnak, első rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva. es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 115-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 116-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 4-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kilences kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 149-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 150-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 151-es és 246-osról szavazunk, ki van mellettük, ellenük, tartózkodás elutasítva. 152-es és 247-esről szavazunk mellettük, ellenük, tartózkodás elutasítva. 42-es mellette ellene tartózkodásra utasítva. Há, 43-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 248-as mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadva. 153-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 154-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 160-as mellette ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük. Avete votato tutti? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Nagy többséggel elfogadtuk rosszul láttam a szavazást egy részét. A 161-esről szavazunk mellette, ellene, elfogadva. Ötös kompromisszumos, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 171-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 173-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 172-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 6-os kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. tömbben szavazunk a 202-es és a 251-es módosítókról, ki van mellettük, ellenük, tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást, elfogadva. Tízes kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 211-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 212-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 213-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 17-es és 71-es módosítók mellettük, ellenük tartózkodás elutasítva. 218-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 219-es és 72-es tömbben mellettük, ellenük tartózkodás elfogadva. 231-es. Nem? Yes, oké. Okay. Emendamento 231. 231-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 232-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 7-es kompromisszumos mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 235-ös mellette ellene tartózkodásra utasítva. 8-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 240-es mellette mm, ellene tartózkodás elutasítva. 241-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 242-es mellette ellene tartózkodással utasítva, 243-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 244-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 245-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 23-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 24-es mellette ellene, tartózkodás elutasítva 25-ös mellette ellene, tartózkodás elfogadva 26-os mellette ellene, tartózkodás elutasítva 29-es mellette ellene, tartózkodás elfogadva 30-as mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 32-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 33-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 34-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 35-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. Nézzük meg most az egyes kompromisszumost mellette ellene tartózkodás elfogadva. 44-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 45-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 2-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 55-ös módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 56-os módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hatvan hetes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 68-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 69-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 70-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 75-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. Most pedig az ekként módosított szövegről elektronikus szavazás következik. Avete votato tutti? Senki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Gratulálok a jelentéstevőnek, Linz úrnak. ce n'abbiamo uno ancora. Era Now it is a game, only 30 amendment. Csak 30 módosítóban ját, ját, gyerekjáték lesz. Következő naprendi pontunk. Szavazás. 30-31. éves jelentés az EU jogszabályok végrehajtásának monitorengje, Buzland asszony jelentéstevője. A témára kezdhetjük a szavazást. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes mellette ellene ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hármas módosító mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Négyes mellette. Ellene tartózkodás elfogadva hatos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hetes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most nézzük meg a 9-es módosítót, amely a 3-as kompromisszumosra kompatibilis mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18-as kompatibilis az egyes kompromisszumossal mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Nézzük meg most a 20-as módosítót mellette. Ellene. Tartózkodásra utasítva. 21-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 22-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 23-as mellette ellene tartózkodásra elutasítva. 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást, elfogadva. Nézzük meg most a 26 as módosítót mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 30-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva de ellenőrizzük elektronikusan. Még előnyben is vagyunk az időt nézve. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva 29-29 arányban. 31 egyes módosító mellette ellene tartózkodás, ugyanez a helyzet, ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 33-as módosító mellette. Ellene. Tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott. Lezárom. Elfogadva. Túlságosan szoros volt az eredmény. 34-es mellette ellene tartózkodás utasítva. 36-os mellette ellene utasítva. elutasítva. 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 38-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Záró szavazás következik elektronikus szavazás formájában. El, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Gratulálok Guteland kolléganőnek, aki nincs is jelen, de mégis gratulálunk neki. Okay, we have... Uh... Jó, van öt perces, egy 5 perces szünetünkre, szünetre idő, és aztán a költségvetési általános jelentéssel folytatjuk. Dear colleagues, tisztelt kollégák, itt van velünk Fernandes úr, aki a 2016-os költségvetés jelentéstevője. Ő a fő előadó, Azért jött el hozzánk, hogy ismertesse velünk a költségvetés prioritásait, de azt is szeretném hangsúlyozni, hogy a költségvetés kidolgozásának eljárása nagyon hosszadalmas. Ezt jól tudom, mert én voltam a főelőadó múltban, és ezen eljárás során általában az előadó turnézik egy nagyot, végigjárja az összes szakbizottságot, és ismerteti a, a prioritásait a következő év költségvetésére nézve és ugyanígy kifejti előttünk, hogy melyek a fő nehézségek, amelyek előttünk állnak. Biztos vagyok abban, hogy a kifizetésekről is hallani fogunk egyes mást. Ez egy olyan probléma, amit egy év végén a költségvetés eljárásban mindig meg kell oldanunk. De akkor most meg is adnám a szót az előadónak. Aztán pedig tartunk egy eszmecserét erről a pontról. Parancsolj, tiéd a szó. Merci, monsieur le président. Euh, je... Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, és most szeretném a prioritásokat bemutatni, de különösen meghallgatni bölcs megjegyzéseiket, véleményüket, hogy a lehető legjobb költségvetés jöjjön létre. És természetesen egy olyan elnök jelenlétében vagyok, aki nagyon jól ismeri a költségvetést, hiszen már jelentéstevője volt a témának, ismeri a nehézségeket is, amelyek során ezen munka során szembesülünk. Elfogadtuk tehát a vezérelveket a 2015-ös márciusi plenárison. Ott van a 3E, az employment, az entreprise, a kis és középvállalatok, az entrepreneurship, tehát a vállalkozói szellem előmozdítása. Mindennek kihatása van a költségvetés prioritásaira, nem feledkezünk meg a belső és külső szolidaritásról sem, és a biztonság, illetve a migráció témájáról. Egy elvről beszélünk, tiszteletben fogjuk tartani a kötelezettségvállalásokat, illetve a kompromisszumokat, és ez normális, szokott dologgá kell, hogy váljon. A tanácssal megállapodást kötöttünk, van egy kifizetési tervünk a kifizetetlen számlákat illetően ez egyébként a kötelezettségvállalások logikus következménye. Nem is kellene beszélni a kifizetések problémájáról, mert mindenképpen ki kell fizetni, amire kötelezettséget vállaltunk. Tehát itt nem új pénzről van szó, hanem azon számlákról, amelyeket már a programok révén benyújtottak, mely programokat végrehajtottak, tehát volt egy megállapodás az intézmények között ezen programok végrehajtásáról. 2007 és 2013 között a kohéziós politika, amely a legsúlyosabb téma, ott, ott volt a kompromisszum, hogy 2016-ban maximum 2 milliárd euró legyen a kifizetetlen számlák összege. A kompromisszumok tiszteletben tartása több éves pénzügyi keret tiszteletben tartását is jelenti. Néha vannak olyan országok, amelyek egyetértenek a több éves pénzügyi kerettel, hiszen a tagállamok egyetértettek ezzel, ugyanis ez egyhangúság kell, és aztán nincsenek, nem értenek egyet azon költségvetésekkel, amelyek tiszteletben tartják a több éves pénzügyi keretet. És mindig figyelmeztetni kell a tanácsot hogy van egy újdonság e tekintetben, mégpedig a rugalmasság, az, hogy használjuk a fel nem használt márzsokat, ez egy újdonság, a rugalmasság. Ez a feltétel annak érdekében, hogy a költségvetés számai csökkenjenek. Az Európai Uniónak ugyan több a kompetenciája, bővültünk, most már 28 tagállamunk van, és ennek en, ellenére mégis egy kis volumenű költségvetésről beszélünk, a GDP 1%-ász körülbelül 146 milliárd eurós a büdzsénk, 145 milliárdos a büdzsénk, és ez megmutatja, hogy mennyire fontos és mekkora hozzáadott értéke van a költségvetésnek. 6%-a megy az administratív költségekre, ehhez képest pedig 94% a beruházásokra, és ez megmutatja, hogy milyen nagy hozzáadott értéke van a költségvetésnek. Persze a költségvetés majd költségvetést érinti majd az Európai Beruházási Alap létrehozása is, a Horizon 2020 és a Connecting Europe facility-ra való kihatást csökkentettük. Mi a mázsokat veszük igénybe, ezt a tanács nem akarta, de léteznek ezek a mázsok, és ez megmutatja, hogy itt most a jó költségvetés gazdálkodás keretében ezeket felhasználjuk. Mindennek van kihatása természetesen a mázsokra. Itt beszélek az ütemtervről, a naptárról is, lesz egy mandátum a trialógusra, és ezen mandátumról 23-án szavaz a költségvetés, júliusban a plenáris, és szeptemberig lehet benyújtani költségvetési módosításokat, szeptember közepén elfogadjuk a jelentést, aztán állásfoglás októberben, aztán a költségvetési módosításokról szavazzunk október 11-12-en az állásfoglaláson, október 28 en a plenárison, és október 29-től november 18-ig tart majd az egyeztetés, a konciliáció. Most az ENVI szakbizottságot érintő speciális kérdéseket, illetően a kettes fejezetben a live program egy olyan program, amely nek a kötelezettség vállalásai 6,4%-kal növekedtek, a kifizetések 1,4%-kal, a hármas fejezetben a Food and Feed program esetében az egészségügyi programoknál 2,1 és 4,2%-os növekedést tapasztalhatunk. a Food and Fit programra. 4%-kal nőtt az egészségprogram kötelezettségvállalása, és a kifizetéseknél a Food and Feed 28,6% és az egészségügy pedig 23,1%-os növekedést könyvelhetett el. Ez volt a cél, hogy a legtöbb esetben csökkentsük a kifizetetlen szemlákat. Aztán itt vannak az ügynökségek, az EFSA és az SCDC és az III esetében van egy kétszázalékos csökkentési javaslat. Ez azt jelenteni, hogy 5 év alatt ez 10%-ot eredményezne, és az még pluszban van az 5%-os csökkentésen túl, az MNL nem ö, változtak a kiadások, ugyanakkor 36 ö, plusz ö, euh, bien sûr que euh, on a aussi la question 37 euh, a többet akar ez az ügynökség. Aztán itt vannak a kísérleti projektek, a hármas fejezetben van egy gond, ugyanis ha kimerítjük a márzsot, a javaslat itt azt javasolja, hogy a rugalmassági eszközt mozgósítsuk 124 millió eurós összegben. Az a célunk, hogy mobilizáljuk a rugalmasságot, hogy lehessenek kísérleti projektjeink, még akkor is, hogyha ez a fejezet, a hármas fejezet, a kísérleti projektek és az előkészítő nél szintén van egy korlát, mégpedig a költségvetési rendelet szabja ezt a korlátot. Itt 100 millió van, illetve 40 millió az előkészítő fellépésekre és a kísérleti projektekre. Ahogyan elmondottam, főleg azért jöttem el, hogy meghallgassam az önök véleményét, hogy a lehető legjobb költségvetés jöjjön létre, feljegyzem véleményüket, javaslataikat, ezért látogattam el ide. Most pedig elhallgatok emiatt. Köszönöm, José Manuel. És azonnal én kezdeném meg a sort mivel én itt a szakbizottságban a költségvetési aspektusokkal foglalkozom. Talán még más kollégák is kérnek majd szót, és hozzá járulnak, hogy az útmutatásainkat megerősítsük, amelyekkel el akarunk látni a költségvetési eljárás során téged. Már a harmadik évében vagyunk az új több éves pénzügyi keretnek, és ez már a harmadik év, amikor az összes program teljes rezsimben kell, hogy működjön, és helyesen kell, hogy ezeket végrehajtsuk. Azonban nagyon gyakran azt tapasztaljuk, hogy hiányoznak a kifizetések, illetve a kifizetési előirányzatok, és ezért ez nem történik meg. A live végrehajtása esetében is vannak nehézségek vagy késedelmek, és ez ahhoz kapcsolódik, hogy nincsenek kifizetési előirányzatok. A szakbizottságunk egyik fontos témája, hogy az új évben a LIFE programra vonatkozó költségvetési irány előirányzatok mindenképpen legalább olyan szintet kell, hogy elérjenek, mint tavaly, és a több éves pénzügyi keretben megszabottaknak is meg kell felelniük. A LIFE mindenképpen prioritást élvező program a mi szakbizottságunk számára. Aztán itt van számos program, illetve tevékenység, amely a hármas fejezet alá tartozik, a költségvetés hármas fejezete alá. És ahogyan te ezt nagyon jól tudod, a harmadik fejezetben nagyon sok kicsiny és egészen apró program található a polgárok Európájára vonatkozóan, és ezek nyilvánvalóan kapcsolódnak a közegészségügyhöz, a fogyasztóvédelemhez, vagy akár a polgárvédelem eszközeihez. Ezen programok esetében is ugyanazt kérjük, hogy 2016-os költségvetésben megfelelő figyelem fordítódjék a programokra, és megfelelő intézkedésekkel finanszírozzuk őket, hiszen ezen programok közvetlen kiadással bírnak az európai polgárok életére. Ugyanakkor valamennyi előirányzat, amely a környezetvédelemre, az éghajlatváltozásra, közegészségügyre és az élelmiszerbiztonságra vonatkozik, függetlenül attól a ténytől, hogy nagyon sok esetben igencsak jelentékeny sorokról van szó, van szó, ezek a tavalyi szinten kell, hogy megőrződjenek, hiszen nagyon fontosak ezek az európai polgárok számára. Még szeretném itt felhívni a figyelmet a decentralizált ügynökségek témájára, az európai ügynökségek témájára. Különböző ügynökségek vannak itt, az EFSA, az ECA, az EMA és az SCDPE, amelyek ezen szakbizottság felügyelete alatt állnak. Az ügynökségek témáját azért kell kiemelni, mert nagyon gyakran azt látjuk, hogy a bizottság általános programja az, hogy csökkentse az ügynökségek személyzetét, egészen minimális szintre, és ez nem összeegyeztethető az ügynökségekkel szemben támasztott követelményekkel, hiszen nagyon sok ügynökségnek vannak külső forrásai, mi kértünk tőlük különböző tevékenységeket, és ezeket külső szereplők fizetnek az ügynökségeknek. Nos, ezek a külső források, ha bevonódnak az unió költségvetésébe, amelyeket ugye az ügynökségek kapnak, akkor az ügynökségeknek is megfelelő humán erőforrásokra van szüksége. Tehát, hogyha az ügynökségek személyzetét csökkentjük, illetve ilyen kérelem merül fel, ez nem egyeztethető össze az általunk az ügynökségeknek adott mandátumokkal. Erre a témára tehát figyelnünk kell. Mert hogyha egyrésztről jogalkotóként azt akarjuk, hogy az ügynökségek még több tevékenységet végezzenek, ugyanakkor a forrásaikat, vagy a személyzetüket csökkentjük, akkor az ügynökségek nyilvánvalóan nem lesznek képesek feladataik ellátására. Ez tehát egy prioritás, amelyet a bizottságunk rád bíz a költségvetési eljárás során. Azt szeretnénk, hogyha ezt kiemelnénk a tárgyalási folyamatok során is. Ez nagyon nehéz feladat lesz számodra, majd a tanácssal. Lesz néhány álmatlan éjszakád, most pedig megadom a szót annak, aki kéri. Nem tudom, ki kíván hozzászólni. Grosztát asszony, Gróte úr. Tessék, François. Köszönöm, nagyon rövid leszek. Köszönöm kollégánknak, hogy eljött és bemutatta ezt a hatalmas munkát, amelyet végzett. Igen, csak tudatában vagyunk, hogy milyen nehézségekkel jár ez támogatásunkról szeretnénk biztosítani őt, illetve azt, amit a bizottság elnökünk mondott, különösen az egészségügyel kapcsolatos témákra vonatkozóan támogatjuk, tehát az ünnökségekről mondottakat, például a gyógyszeripari ünnökség, egyre többet kérünk az ünnökségektől, és aztán már az ügynökségek nem képesek elvégezni a feladatukat. Mi kérjük tőlük ezen feladatok elvégzését, és nem képesek megfelelő személyzet hiányában ellátni ezeket a feladatokat. Tehát vannak nagyon komoly munkát végző ügynökségek, ezt mindenképpen számításba kell venni. Nem lehetséges személyzet csökkentést végrehajtani ezen ügynökségeknél. A második dolog, egészségügyel kapcsolatos kérdés nagyon fontos számomra van itt egy költségvetés, amely a mi szakbizottságunkat érinti, valamint a kutatási szakbizottságot is, mert vannak olyan kérdések, amelyek mind a kutatási, mind pedig az egészségpolitikához kapcsolódnak. Nagyon fontos kérdés ez a, az elmúlt hetekben tárgyaltam erről. Itt a gyermek gyógyszerekre vonatkozó jogszabályokról van szó, mindenképpen meg kell tartani a jelenlegi költségvetést ezen témákra, hiszen a kutatásban előre kell lépni a gyermekgyógyászati készítmények területén. Néha az az érzésem, hogy az Európai Bizottság nem tulajdonít megfelelő jelentőséget az általános költségvetésben az egészségügyhöz kapcsolódó kérdéseknek. Nekünk kell tehát megmutatni szándékunkat ezen kérdésekkel kapcsolatosan, amelyek valóban érintik a polgárokat, és valóban megmutatják az Európai Unió hozzáadott értékét. Köszönöm. Én is szeretném megköszönni munkát, és utalni arra, hogy az ügynökségeknek megvan az ügyfeleik. Azonban mi csökkenthetünk, emelyen nő az ügyfelek kereslete. Úgyhogy nem egy, a nőnek a várakozási idők, mindenkinek van igénye ezekre a szolgáltatásokra. Az EMA-nál dolgozó munkatársak mondják, hogy a gyógyszeriparban nagyon, de itt nagyon hosszúak a várakozási idők a jóváhagyásra, nem lehet a a, ugye a bizottság is úgy működik, hogy kiteszi a munkát ügynökségekre, amelyeket létrehoz, az ügynökségeknek oda nincs hova tenni a munkát, a, a bizottság a személyzeti költségeit csökkenti, azzal, hogy ügynökségek ezt a munkát, aztán az ügynökségek költségvetését csökkentjük, valahol meg kell álljon a labda, az ügyfelek, az EMA és a többi ügynökség esetén is megfelelő keretekben kell, hogy szolgáltatásokat kapjanak. Ez csak akkor működik, hogyha megfelelő személyzet is működik, és hogyha elég rugalmas az ügynökség ahhoz, hogy az egy-egy jogszabály jött, akkor a másik felhasználás nem engedélyezett az emeletben. Tehát meg kell adni a, a, a lélegzetnyi helyet és levegőt az ügynökségnek, hogy működni tudjanak, pénzügyi szempontból is, és ilyen szempontból a szakbizottságban nagyon nagy többség támogat azt, hogy meghagyjuk a mozgásteret, megadjuk a mozgásteret az ügynökségeknek, és mert önállóak, önállóan dönthetsenek olyan gyakorlati kérdésekben, amelyek a működés segítik. Köszönöm, Jan Gervardi. Köszönöm szépen. ja akkor is köszönöm Fernández, hogy eljött. Teljesen egyetértek azzal, amit az ügynökségekkel kapcsolatban kollégám mondott, ám egy más szempontból vizsgálnám a e kérdést, jobban koncentrálva a költségvetés teljesítményére úgy gondolom, az egész költségvetési eljárás túl technikai, túl szakmai dolog ahhoz, hogy újra és újra végig vegyük. Mi nem számíteli szakemberek vagyunk, hanem politikusok. Mi a pénz, elkötött pénz eredményeit vizsgáljuk. A környezetvédelem területén van a, van a Life nevű saját ö, címsorunk 3,4 milliárd euróval ebben az időszakban nagyon jó eredményeket hoz és van egy ugye része a kapnak, egy, egy olyan része, ami az agri eh, environment rendszer néven fut, hétszer annyi pénzzel, 22 milliárddal, ám ennek a 22 milliárdnak az eredményeit szinte lehetetlen mérni az Európai Számbevőszék szerint. Alig találni valami eredményét ennek a 22 milliárd elköltött pénznek. Itt alapvető gondot kell, hogy lássunk. Van egy nagyon sikeres live költségvetési sorunk, amely mindig kifut a pénzből, miközben 22 milliárdot költünk az Agri Environment rendszerben, ahol alig látható fogható eredmény. Ez lényegi probléma, és ezt aláhúzta a számbevőszék jelentése, és idézek egy bekezdést a 2013-as éves jelentésükből, ki mondja szemvőszék úgy látta, hogy a projektek kiválasztása elsősorban az EU pénzek elköltésének igényét szolgálja, el, elköltött vagy elvesztett elvek alapján, másodszorban a szabályoknak való megfelelésben, és csak harmadsorban válogatták a projekteket, és csak korlátozottan a várt teljesítmény alapján. Hát én úgy gondolom, hogy mi politikusokként a pénzért értéket elv alapján működünk. Azt akarjuk biztosítani az állampolgárok számára, hogy az EU költségvetés hatalmas hozzáadott értéket hozzon. Nem azért van a költségvetés, az európai költségvetés, csak elköltjük a pénzt. Úgyhogy ezen számbevőszéki eredmények alapján, meg az én példám alapján a LIFE költségvetést összevetve az agri-environment rendszerrel a másikon, vajon elfogadna-e egy olyan megközelítés, hogy a sokkal inkább koncentráljunk a teljesítményre a 2016-os költségvetésben? Thank you, madam. Köszönöm szépen, Konecsna asszony. Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni, hogy eljött hozzánk, és tájékoztatott bennünket. Szeretnék azon ügynökségre visszatérni, amelyel kapcsolatban állok. Nem értem, hogy hogyan lehetne még jobban eh, csökkenteni a személyzetet. Tavaly ugye ott volt az eh, ebola probléma, az Európai Gyógyszerügynökség komoly szerepet tölt be tekintetben. Megpróbáltunk eh, koordináltan fellépni, ami néha nehéz volt, mert korlátozottak a humán erőforrások is biztosítani kell éppen ezért ezt, és ezért nem szabad korlátoznunk a forrásokat. Vannak olyan ügynökségek, amelyek abszolút fontosak, és nem járható út az, hogy nem, nincs a kezünkben kellő költségvetési forrás. Nagyon sok kihívás áll előttünk. Új fertőző betegségek is felütik a fejüket, a TBC, a hívfertőzés, illetve a turisták által Európába importált betegségek is, éppen ezért elengedhetetlen, hogy az ügynökség megkapja a forrásokat, hogy meg tudjon birkozni a feladataival. Nem tudom elfogadni, hogy az EDCD költségvetését csökkentsék. Ez katasztrófába torkolna, hogyha 2%-kal lejjebb vinnénk a költségvetést. Ott vannak ugye a költözési kiadások is, amelyeket szem előtt kell tartanunk. Nagyon fontos, hogy a Költségvetési Ellenőrző Bizottság találjon erre egy megoldást. Egy új székhelyre van szüksége az ügynökségnek, és mindenek előtt arról van szó, az a lényeg, hogy felelősség teljesen költsük el a forrásokat. Ezért kell dolgoznunk, éppen ezért mindig is tiltakozni fogunk, hogyha megfosztják az ügynökségeket a szükséges forrásoktól. Másfelől szeretnénk ugye új ügynökségeket létrehozni, évről évre megismétlődik az ügynökségekkel kapcsolatos vita, meg kell bíznunk önben. Nem lehetséges az, hogy elveszik a forrásokat, mert politikailag ez inkorrekt lenne. Jábor úr. Thank you, Chair, and thank you, Mr. Fer Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm Fernándes úr, hogy eljött hozzánk, és a 2016-os költségvetést ismertette. Én is szeretnék csatlakozni azon kollégákhoz, amelyek már felszólaltak. Szeretnék három fontos területe kapcsolatban néhány megjegyzést tenni. Az első megjegyzésem kapcsolódik ahhoz, amit Gerberendi úr említett. Természetesen a közvetlenül környezetvédelmi vonatkozású költségvetési sorokkal foglalkozunk, de azért szem előtt kell tartanunk azon EU forrásokból finanszírozott területeket és szakpolitikákat, amelyek nem az ENVI bizottság égisze alá tartoznak, de komolyan hatnak az európai természetre és környezetre. Biztosítanunk kellene, hogy más költségvetési sorokban ne legyenek olyan kiadások, amelyek kontraproduktívak a mi költségvetési sorainkkal kapcsolatban. A második megjegyzésem egy nagyon fontos kérdésre vonatkozik, ez pedig a jelenlegi szabályzat, a jelenlegi rendelet végrehajtása. A LIFE projektről már hallhattunk, én azonban egy másik EU-s programra szeretnék utalni, ez pedig a Natura 2000 hálózat. Azt tapasztaltuk, hogy jó néhány tagállamban komoly finanszírozási problémák jelentkeznek a Natura 2000 hálózattal összefüggésben, és szem előtt kell tartanunk azt, hogy a bizottság munkaprogramjában vannak kötelezettségvállalások a madarak és élőhelyek irányel felülvizsgálatára vonatkozóan. Éppen ezért úgy gondolom, hogy kulcsfontosságú biztosítanunk azt, hogy a hatályos irányelv kellő finanszírozásban részesüljön, és a kiadások a Natura 2000-nél jól működnek, még mielőtt felülvizsgálnánk a hatályos jogszabályokat. A harmadik és egyben utolsó megjegyzésem pedig az ügynökségekre vonatkozik. Teljes mértékben egyetértek mindazzal, amit a kollégák már elmondtak. Pusztán egy konkrétumra szeretnék utalni, ez pedig az EFSA, az Élelmiszerbiztonsági Ügynökség. Az új GMO szabályzat ugye lassan hatályba kerül, ezért úgy gondolom, hogy az EFSA-ra nehezedő teher lényegesen növekszik majd. Több GMO termékekre vonatkozó kéremet nyújtanak be, és egy ilyen helyzetben, amikor várhatóan jelentősen növekszik az EFSA munkaterhe, úgy gondolom, hogy teljessége felelőtlen a költségvetését csökkenteni. Ez lehet hogy akár környezetvédelmi kockázatokat is jelent, hiszen a GMO termékek ilyen kockázatokat előidézhetnek az Európai Unióban, már pedig ez teljességgel ellentmond annak, amit az európai polgárok elvárnak. Köszönöm. Kadenbach asszony. Köszönöm. Gyakorlatilag támogatom azt, amit az előttem szólók mondanak. Mindenek előtt az a fontos, hogy az Európai Unió a saját maga által tett kötelezettségvállalásokat teljesítse. Különös tekintettel szeretnék utalni az Európai Unió, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 168-as cikkére, hiszen ott történik utalás az egészségügyi vonatkozású kérdésekre, Fontos feladatunk az egészség szintjét fenntartanunk, ez pedig csak úgy működik, hogyha megfelelően működnek a vonatkozó ügynökségek is. Éppen ezért jobban fel kell vértezni az ügynökségeket pénzügyi szempontból. Ez gyakorlatilag egy előfeltétele annak, hogy a 168-as cikkben foglaltakat teljesíteni tudjuk. Thank you very much. Köszönöm. Most pedig, ha nincs további hozzászólás, válaszolna néhány felvetésre? Il faut comprendre que nous sommes en train... Meg kell érteni, hogy itt most a bizottság költségvetési tervéről beszélünk, és a tanács elkészíti majd erről a költségvetés tervezetről az olvasatát, ahol is általában új, rossz hírek lesznek a tanács részéről. Egyetértek azokkal, illetve azokkal az elképzelések, amik elhangzottak, meg kell nézni, hogy mennyibe kerül vágni az előirányzatokat. Ugyanis persze lehet vágni, például az ügynökségek esetében, viszont van egy határ, amitől kezdve az ügynökség egész egyszerűen nem tudja ellátni a feladatát, és ez költségekkel jár Európa számára. Ezen el kell gondolkodni. Ami a végrehajtást illeti a teljesítést, természetesen a szigor mellett vagyunk, de egy új több éves pénzügyi keretben működünk, új szakpolitikákkal, új kohéziós politikával, ahol a környezetvédelem igencsak jelen van, új kohéziós szakpolitikával, amelyen belül nagyon sok ország esetében a kohéziós politika a növekedést, illetve az innovációt és a kutatást szolgálja. Tehát itt a teljesítmény kérdése olyas valami, amit globális módon kell majd megvizsgálni. És az eredményeket szintén globális módon kell vizsgálni. Tehát, hogyha egy közbeszerzési ajánlatot megnyitunk egy adott programban, és a végén azt látjuk, hogy nem volt végrehajtás, akkor meg kell nézni, hogy mi volt az oka a végrehajtás elmaradásának. Ha ugyanis nem nyitjuk meg a közbeszerzési pályázatot, akkor persze soha nem lehet végrehajtásra várni. Vannak itt operatív programok, az országok esetében is késedelmek is felléphetnek, ez esetben nyilván, hogy a végrehajtási arány is romlik. Tehát itt mindenképpen új mezőgazdasági politikára van szükséges új kohéziós politikára. Ami a LIFE programot illeti egyetértek az elhangzottakkal, számítok az önök támogatására a tárgyalások során. Megnézzük a tanács álláspontját. Az Európai Unió költségvetése kicsi, és a tanács mindig megkísérli olvasata során még inkább visszavágni ezt a költségvetést. A kötelezettségvállalásokat aztán megpróbálja nem kifizetni. Mindenképpen ez az mond minden intézményt aggaszt, nem csupán a parlamentét. Feljegyeztem az önök aggodalmait, és a jelentésemmel is kifejezésre fogom ezeket jutatni. Már a nagy része az aggodalmaknak egyébként is benne van a jelentésemben. Az ünnökségek kérdése nagyon nehéz dolog lesz, nehezen kezelhető. Remélem, hogy a tanács olvasata nem fog még több problémát okozni nekünk, mert már amúgy is elég problémánk van a bizottság költségvetés tervezetével. Megvárjuk a tanács olvasatát, és aztán folytatjuk ezt a munkát annak érdekében, hogy az önök aggodalmait is beépítsük ebbe a költségvetési anyagba, illetve megoldásokat. Nem tudom, hogy lehetnek itt negatív prioritások, de ez majd egy másik vita tárgyát képezi egy későbbi időpontban. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen, José Manuel, és köszönöm. hogy figyelembe vetted a prioritásainkat. Mi meg azt kell aláhúzzuk, hogy az ügynökségeknek nagy gondok vannak. És ezt a szakbizottság homlok, figyelmének homlokterében tartjuk. Köszönöm, hogy eljöttek. A menetrendet ismertetném. A tervezett, véleménytervezett megvitatása 10, július 15-én 16-án lesz. A korreper a tanács állásfoglalását július közepén végén fogja megvitatni, itt a szakbizottságban pedig július 17-én lesz a vita. Ezzel zárjuk a mai délelőttöt, délután találkozunk, mindenkinek jó étvágyat!